Przewodniczący! Az elnök. E, dzień dobry, witam koleżanki i kolegów. Jó napot kívánok, e, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a plenáris ülésen. az október 27-én bele